So good afternoon, uh, everybody. I'm, uh... Jó napot kívánok! Először is rendkívül ülést köszöntünk, nem, nem rendkívüli, hanem rendes ülés az IMCO szakbizottságban, de utoljára találkozunk ezen parlamenti időszak alatt, ezért különös szeretettel köszöntöm a képviselőket. Tudom, hogy nagyon sokan választások után próbálnak ideérni, de akinek sikerült, annak nagyon örülök. Azok a tagok, azok a képviselők, akik alapvető jelentéseken dolgoztak, ők jelen, jelen vannak. Köszöntöm azokat, akik webkamerán és interneten követik az ülést. Látok néhány képviselőt is a teremben. Tudom, hogy látogatóink is vannak. Thomas Mann képviselő úr választókörzetéből, jól tudom? Thomas Mann nagyon jól ismerem, ő nem képviselője ennek a szakbizottságnak, de nagyon értékes kollégánk. Tehát szeretettel köszöntöm Önöket is ma délután. Ez a szakbizottság eh, minden jogszabályi és nem jogszabályi jellegű projektjét befejezte ebben az időszakban további jogszabályalkotási feladatunk nincsen, de megragadtuk az alkalmat, hogy ebben az időben, ami rendelkezésünkre áll, néhány biztos meghívjunk, akikkel szorosan együttműködtünk egyes, egyes fontos jogszabályi aktákon. Meghívtuk őket, hogy beszéljenek velünk. Nem igazán szá- igazítottuk őket el arról, hogy mit szeretnénk hallani, azt szeretnénk, hogyha elmondanák a tapasztalatainkat, vannak-e üzeneteink számukra, milyen jövőbeni feladataik vannak, mik a, mi az nem, fele, nem fejeztek be esetleg. Van egy új akta, amiről állást kell foglalnunk, de az már a következő parlamenti időszak feladata lesz. Hmm. Van még egy szavazásunk, 4 órakor nagyon örülök, hogy a általános költségvetési előadó jelen van, hiszen egy levéltervezetet kell majd elfogadnunk. Sajnálattal jelentem be önöknek, hogy neven Mimicsa biztos, aki nagyon szeretett volna eljönni ma, különösen azért, mert egy jelentést akart bemutatni, amelyet körbe is küldtünk, és amely ma jelent meg fogyasztói szakpolitikákról. Azt hallottuk a hivatalából, hogy nem érzi magát igazán jól, ezért nem tud eljönni, ezért négy órakor szünetet tartunk, tíz, né, négy óra után tíz perccel, mert ö, óra tízkor Michel Barnier öm, csatlakozik hozzánk, aki a saját ö, do, ö, dossziéjáról beszél, és a ülés bezárásakor majd egy koktél fogadást tartunk. Nagyon remélem, hogy teje után mindenki pontosan visszaér, mert hogy ugye italokkal várjuk önöket a ülésbefejezésekor. Nagyon remélem, hogy ezzel az, ezen az alkalommal megünnepelhetjük azt is, hogy, ö, szeri, hogy szerintem sikeresen zárhattuk le ezt az öt évet, amely számomra nagyon élvezetes is volt jegyzőkönyv kezére azt is elmondom, hogy a hírlevelünk legutolsó kiadása is megjelent, melynek első oldalán én foglalom össze a munkámat, és a három biztos is bemutatom. Szeretném megköszönni a szerkesztőknek és a titkárságnak, akik nagyon keményen dolgoztak ezen a hírlevelen. Nagyon sokan vannak, akiknek hosszú egy, egy nagy helyet hagytak a szerkesztők a lapaján, azoknak, akik ezt aláírásokat szeretnék ellátni, én ezt most aláírom a biztos úrnak, és a litván elnökség részére is. El tudjuk fogadni az napi rendet, mielőtt tovább lépünk? Ennek, ennek ugye formális okai vannak. Ezen kívül nincsenek jegyzőkönyvek, amiket el kell fogadnunk, ha jól tudom. Tehát ez csak a ülés formális része. Pontosabban két jegyzőkönyv van, amit el kell fogadnunk az önök dossziójában. Ülés végéig, vagy a koktél befejezésével kell jelezniük akkor, hogy, hogy egy, egyetértenek a jegyzőkönyv tartalmával, vagy sem. Steiner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És Malcolm, sajnos nem mondtad el, hogy ez lesz az utolsó ülésünk, amely alkalmával te fogsz elnökölni, hiszen utána már nem térsz vissza a parlamentbe. Csak szeretném elmondani, hogy bár más politikai párcsaládhoz tartozunk, mindig örömmel, öröm volt dolgozni ebben a szakbizottságban, kiválóan elnököltél, mindig fair módon, mindenkit bevontál a munkába. Úgy gondolom, hogy többi szakbizottság példát vehet rólunk, erről szakbizottságból. Csak szerettem volna tehát elmondani, hogy sajnálom, hogy nem térsz vissza a parlamentbe, és nem fogsz többé itt elnökölni. Köszönöm szépen a kemény munkát, amelyet elvégeztél az évek során. Sajnálom, hogy nem vagyunk itt többen most, hogy ezt így elmondtam. Köszönöm szépen még egyszer a kiváló munkádat elnökként. Mr. Ma Mr. Manders. Thank you, Malcolm. Just to add... Köszönöm szépen, Malcolm. Én is csatlakozom Catherine kedves szavaihoz. <laughs> you know, it's the senior... Lassan most már te is csatlakozhatsz az ezüst gazdasághoz. Köszönöm szépen. Szeretne -e még valaki szót kérni, hiszen azért arra is figyeljünk oda, hogy a biztos úr órájait ketyeg mellettünk. Right. Good. no other... uh, we'll... Jó, senki más. Biztos vagyok benne, hogy még később is lesz alkalom felszólalni még ebben a témában, de nagyon szépen köszönöm, nagyon megható volt. Most pedig szeretném megadni a szót Semet a biztos úrnak, és persze üdvözlöm a munkatársait is, akik eljöttek vele, és akik kiváló munkát végeztek Merek Zelinszkét szeretném kiemelni, hiszen azt hiszem ő látogatott el hozzánk a legtöbbször, és ő vezette a vámügyekkel kapcsolatos tárgyalócsoportot és a bizottság részéről. Azt hiszem ez volt az egyik legnagyobb projektünk, mind ami a delegált és végrehajtási jogi aktusokat illeti, mint pedig a módosítókat. Remélem Legrip asszony itt lesz később, hogy neki is megköszönhessük a kiváló munkát. Számos más egyéb programon is együtt dolgoztunk, főként ami az IPR-t illeti, a vám ügyi szabályok végrehajtását Kreuzmann úr volt részünkről az illetékes, és hát szoros kapcsolatokat ápoltunk általában véve a vámügyek kapcsán. Sok-sok látogatást tettünk, Indiában és Kínában is jártunk, hogy megvizsgáljuk ott a vámügyi műveleteket Isztambulban is. Hármat emeltem ki, de azt hiszem volt több más uta, utazásunk is. Azt hiszem ez is tükrözi, milyen nagy jelentőséget tulajdonítottunk ennek a kérdésnek. Megadom most a biztos úrnak a szót, és utána pedig megnyitjuk a felszólalók listáját a képviselők részére, hogy feltessék kérdéseiket. Yeah. Are you on speak? She's on the Ah, okay. Um, so, uh, uh, thank you, Malcolm, for your... Köszönöm szépen, Malcolm, a bevezetőt, illetve a bemutatást. Jó napot kívánok a kedves résztvevőknek, illetőleg parlamenti képviselőknek. Örülök neki, hogy most így az utolsó szakbizottsági ülésen részt vehetek azon, hogy mérleget készítünk az elmúlt évek munkájáról, és Michael teljesen egyetértek. Úgy gondolom, nagyon sokat sikerült elérnünk a parlament legutóbbi mandátum alkalmával, és büszkék lehetünk ezekre a sikerekre. 2010-ben a mandátumunk legelején siralmas állapotban volt az egész világ, az Európai Unió és az új biztosi kollégium nagyon nagy kihívásokkal szembesült. Az Európai Unió intézményeinek közös munkaprogramja arra épült, hogy valamilyen módon kilábaljunk a gazdasági válságból, és hát ez ideig még nem sikerült teljesen kilábalni belőle, de azt hiszem, hogy nagyon hosszú utat tettünk meg a válság kezdete óta. Örömmel számolhatok be arról, hogy az én illetékességi területemen is sikerült sok sikert elérni, és ez sok esetben az Európai Parlament felelősségteljes kemény munkájának is köszönhető. Szeretném itt ma elmondani, hogy mennyire nagyra értékelem azt a konstruktív és gyümölcsöző együttműködést, amely az együttműködésünket jellemezte ezzel a szakbizottsággal, az IMCO szakbizottsággal. Fel fogom vázolni, hogy mit tekintek a legnagyobb sikereknek, azon a területen, amelyért én felelek, nevezetesen ide tartozik a vámügy, a csalás elleni küzdelem és az adóügyek. Először is, ami a vámügyet illeti, Európa versenyképessége szempontjából elengedhetetlen ez a dosszié, ugyanakkor természetesen a saját ellátási láncolatainkat ellenőrzésünk alatt kell tartani, és valamilyen módon át kell hidalni a veszélyeket, fenyegetéseket. Meg kell védenünk az Európai Unió fogyasztóit és az Európai Unió piacának integritását a csalással és az illegális kereskedelemmel is más egyéb veszélyekkel szemben. Itt sikereket könyvethettünk el, egyrészt a kereskedelmi áramlatok ellenőrzése által és más egyéb területeken is, és ez részben ennek a szakbizottságnak köszönhető. Imáron egy szilárd alapunk van, amelyen, amelyen, amelyre támaszkodva egy megfelelő páneurópai vámkörnyezetet, vámtérséget hozhatunk létre. Szilván Araptit, Olesmitet és Hedrulet illeti köszönet, valamint Konstanz Legrippet és természetesen Malcolm téged is köszönet illet. Hiszen az általam felsoroltak mind nagyon konstruktívan működtek együtt a tanácssal, és sikerült közösen megtalálni a megoldást. Ahogyan a Vám Unió állapotáról szóló közleményben 2012-ben kiemeltük, ez volt az egyik legfontosabb lépés egy robusztusabb, szilárdabb Vám Unió létrehozásához 2020-ig. Természetesen még sokat teendő a végleges teljes körű végrehajtás felé, de most sikerült a tagállamokkal együtt a következő mérföldköveket kijelölnünk. A lépésre, lépésre való megközelítés, amelyet Matteo Salvini is kiemelt, ez az, amit követni fogunk, és köszönjük Rafaele Baldassárának is, amiért hozzájárult a vám ügyek, vám 2020 program létre, végrehajtásához. Ez ugyanis egy kulcsfontosságú eszköz a további korszerűsítés szempontjából. A Vámunió jelenleg irányítását is felül kell vizsgálni, ez szerepelt a 2012-es közleményünkben is. Jelen pillanatban ugyanis a Vámuniónak vannak bizonyos gyenge pontjai, például a jogalkotás egységes végrehajtása szempontjából, illetve az IT fejlesztések szempontjából is. Ez év márciusában a 28 vámügyi hatóság vezetője megfogalmazta annak szükségességét, hogy a végrehajtásban további lépésekre van szükség, emellett pedig hangsúlyozták azt, hogy a vámügyek politikai profilját erősíteni kell, ennek megfelelően az elkövetkezendő hónapokban készítünk majd egy menetrendet a 2020 utáni időszakra vonatkozólag. Mandátumom vége előtt bemutatjuk majd ezt, a következő bizottságnak és a par- következő parlamentnek kell majd meghatároznia, hogy mennyire lesz ez nagyra törő. Remélem, hogy legalább olyan ambiciózus lesz, mint a korábbiak során tapasztalhattuk. Az EU vám unióját így tarthatjuk versenyképes, fennversenyképesnek globális szinten. Ami a nemzetközi partnereinket illeti, nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk a nemzetközi és a partnereinkkel folytatott együttműködésre vonatkozólag, és a szomszédainkkal folytatott együttműködésre vonatkozólag és Megerősítettük a vámügyi együttműködést, továbbá odafigyeltünk kiemelten különböző elemekre, mint amilyenek például az IPR, és főként ami az olyan partnereket illeti, mint az USA, Kína és Japán. PPP hozzá megközelítésünk megjelenik a kereskedelmi partnereinken kialakított koncepcióban. Kereskedelmi partnereink élvezik a kölcsönös elismerés örömeit, úgy, mint a Japán, Egyesült Államok, Svájc és Norvégia. Azt, azt várom, hogy kölcsönös elismerést tudunk el, is, e, elérni Kínával is nagyon hamar. A WTO egyezmény kereskedelmi eh, könnyítésében hatalmas lépés lesz, amely új korszakot teremt eh, a vámügyekben. Az EU vám ügyei eh, ebben megmutathatják az irányt. Ezzel egyidejűleg jelentős előrelépést értünk el az EU védelme érdekében is. Elmondhatom, hogy jobb, jobb védelmet nyújtunk ma már nagyon sok ö, tekintetben az állampolgárok részére, a belső piacnak és a belső szolgáltatásoknak is. A vám fontos szerepet játszik a, abban, hogy a, a hamis termékek eljussanak az EU piacára. Az ö, intellektuális jogok védelme jelentős prioritása volt a bizottságnak, ö, különösen az én vám portfóliómban is ugyanez iránt kötelezte magát el ez a bizottság is. Szeretném megköszönni Julian Kreutzmannnak, hogy aktív szerepet vállalt a VAM, az IPR VAM végrehajtásában. A dereguláció meghaladta az IPR hatáskörét, és tisztázta az eljárásokat is. A kis szállítmányokkal kapcsolatos e-, eljárás volt a legproblematikusabb, Eh, valamint az internetes kereskedelm is. Egy, eh, egyszerűsítettük a vám, vám eljárások munkáját, nagyobb eh, védelmet nyújtunk a jogtulajdonosoknak és a vám szerveknek. A dereguláció foglalkozott a gyógyszerekhez való hozzáférés kérdésével is. Bízok abban, hogy ezt most már sikerült lerendezni. Örömmel rámutatok arra is, hogy a dereguláció nem csak javaslat, javaslat formájában volt jelen, hanem le is tárgyalták. Január 1-től a rendeletet alkalmazzák is már, és az az adatbázis, ami összekapcsolja az EU tagállamokat, már működik. Az új, az IPR vámrendeinek elfogadásával az EU megállapította a sztenderdjét az IPR védelme, védelemnek, az amerikai és kínai barátaink tudom, hogy a mi eh, rendeleteinkből nyernek majd ösztönzést. Ebben a szakbizottságban a korábbi intézkedések során eh, hivatkoztam a eh, bizottság termékbiztonsági kezdeményezéseire. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a területen, más hatóságokkal is, és a kereskedelmi szakbizottsággal. Most több éves intézkedési tervet valósítunk meg a termékek felügyeletét illetően, amely majd fokozza vám eh, a határellenőrzők hatékonyságát. A bizottság eh, felszólítja tagállamokat, hogy eh, valósítsák meg a nekik kijelölt útmutatót, és feltérképezzük a határellenőrzések eltéréseit és az ebből eredő kockázatokat. Örömmel látom, hogy ez a szakbizottság, és különösen Krisztel Sáldemóza és Jürgen Kreutzmann támogatták a bizottság szakértői munkacsoportját a behozatali ellenőrzés terén. Az önök támogatásának nagyon örültünk. Általánosságban az elmúlt négy évben a rendszeres elektronikai kockázatkezelést minden EU vám tevékenységben megvalósítottuk a biztonsági módosítás megvalósítása ideértve az a hatalmas informatikai projektet, amelyre szükség volt, ez egy hosszú folyamat volt, de sikerült és meg, megalkottuk a következő lépéseket az ebből levont tapasztalatok alapján. A kockázatok és kockázatos termékek globális azonosításának fejlesztése továbbra is prioritása marad az EU bizottságának a nemzeti hatóságok forrásai egyre korlátozottabbak, ezért a források hatékony felhasználása egyre fontosabbá válik. A Vámunióról szóló közleményben megfogalmazott prioritások alapján az EU vám kockázatainak kezelését átfogóan elemezték. Idén januárban ugyanez a bizottság eh, megállapította a meglévő eh, hiányosságokat, amelyekkel még foglalkozni kell. Stratégiát és eh, intézkedési tervet fogadtak el a kockázatkezelés fokozására a következő hónapokban. Végül, de nem utolsó sorban, vámügyben létrejött egy irányelv a vámügyi szabályszegésekről, szankciókról, és ezt a múlt év végén foglalták javaslatba. Ez egy alapvető elve, eleme annak, hogy a Vámunió hasonló eredményeket teremtsen, és egyenlő bánásmódot nyújtson az EU-ban. Szeretném megköszönni Konstanz Le Gripnak és Evelyn Gephardtnak a munkáját az állásfoglalás tervezetben, valamint a szakbizottság támogatását a javaslat iránt. Remélem, hogy ennek a, ezt a munkát hatékonyan végrehajtják majd, és majd az új parlament is támogatni fogja ezt a fontos kezdeményezést ugyanilyen elszántsággal. Ami az elszántságot illeti, figyelmükbe ajánlom Antonio Correira Campost, de Campost, és az ő hatékony munkáját, annak érdekében, hogy fokozzuk az e- európai csalás ellenes kapacitást e, a 515 per 97-es rendelet elfogad módosításával. Az IMCO támogatását nagyon, e, nagyon örültünk neki, és örömmel látom, hogy a jelentés valószínűleg még a mandátum vége előtt megszavazzák. Közös munkánk zöme a vámra szorítkozott. A második téma, amivel együtt foglalkoztunk, bár kevesebb, kisebb mértékben, az az adóztatás volt. A digitális belső piac kiegészítés kiterjesztésében erről is szeretnék néhány szót szólni. Különösen az elektronikus kereskedelem megazóztatásáról, hadd mondjam el, hogy mi a jelenlegi helyzet. 2015. január 1-én új áfa szabályok fogják azt biztosítani, hogy a gazdaságilag jelentős eh, business to consumers elektronikus szolgáltatókat eh, a fogyasztás helyén fogják megadóztatni, együtt dolgozunk a nemzeti hatóságokkal, hogy egy egyablakos ügyintézés keretében a kereskedő e, áfáját egy tagállamban regisztrálhassa és e, kezelhesse, akkor is, hogyha egy másik tagállamban értékesítés, és ez jelentős egyszerűsítést jelent majd a e, ügymenetben. Felírtam Pablo Arias Echeverias jelentését a digitális belső piacról, Többek között ő is említi az egyablakos ügyintézés fontosságát. A jelenlegi áfa szabályozásnak vannak még akadályai az határon átnyúló kereskedelemben, különösen KKV-knak, amelyek nem szívesen üzletelnek más tagállamokban. Szélesebb körű egyablakos ügyintézés lehetővé teszi a belső piacra való hozzáférést, különösen olyan üzleteknek, amelyek eh, az interneten értékesítik áruikat. Az én szolgálataim elkezdték az előkészítést, ideértve a hatástanulmány elvégzését is, amely a következő bizottságnak segíthet annak eldöntésében, hogy mi lesz a következő lépés. A következő években a bizottságnak foglalkoznia kell az adóztatás megoldásáról a digitális gazdaságban is. Legfontosabb az a kérdés, hogy hogyan lehet a digitális gazdaságot megadóztatni. Különösen oly módon, hogy az egy e, e, méltányos legyen, és ne akadályozzanak a nagyon fontos szektornak a növekedését. Erre nincsenek egyértelmű válaszok, eh, nincsenek gyors megoldások. A következő bizottságnak jó alapja lesz eh, arra, hogy elgondolkodjon a jelentés alapján, és a magas szintű eh, szakértői csoport bevonásával alakítsa ki ezt az adóztatást. ez 2014. Január, nyár, nyarán gyűjtják meg. Én most szeretném itt befejezni a megjegyzéseimet, és önöket szeretném meghallgatni, tisztelt képviselők. Szeretném meghallgatni a kérdéseiket és megjegyzéseiket, e, de hadd mondjam el, hogy nagy megtiszteltetés és nagy öröm volt számomra, hogy önökkel együtt dolgozhatom. Sok sikert kívánok önöknek a jövőben, legyen az itt a parlamentben, vagy máshol. Továbbá tiszteletemet szeretném kifejezni e, annak az embernek, akinek személyes e, munkája mással összehasonlíthatatlan, Malcolmnak, az önmunkája, és amely hozzájárult ennek a bizottságnak a sikereihez, azt gondolom, hogy az ön elnöksége és személyes elkötelezettsége a megoldások iránt ez jelentette azt a különbséget, amellyel annyira kiemelkedőnek a bizottságnak a munkája. Ezért, különleges, ezért külön szeretném megköszönni az önmunkáját. Sajnálattal hallom, hogy nem folytatja nagyon nehéz lesz az ön feladatához felülni. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Um, nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak. Köszönöm a kedves szavait a munkámmal kapcsolatosan, de köszönöm azt is, hogy felsorolta mindazokat, akik részt vettek azon által említett munkában, hiszen nyilván ők elengedetlenek ahhoz, hogy a szakbizottságunk hatékony legyen. A mi szakbizottságunk azt hiszem nagyon sikeresen együttműködött a bizottsággal különböző ügyek rendezésében. És persze az ön által említett tagok is nagymértékben hozzájárultak a sikerhez. Ön emellett emlékeztetett bennünket arra a munkára, amelyet elvégeztünk, és amely most kezd gyakorlatilag eredményeket mutatni a polgáraink és vállalkozóink számára. Fél óránk van arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a képviselők, és ön válaszoljon. Styler, Schwab, Correa de Campos, Anders, képviselők, Kreuzmann úr, Rüle asszony, Schwab úr, már a listán van, még valaki, van valaki, aki nem szeretne a listán szerepelni? Jó, akkor szerintem hármasával haladjunk. Styler asszony, majd Schwab úr, majd Coráda Campos professzor úr. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm önnek és elnök úr. Két dolgot szerettem volna megemlíteni. Először is beszélt a digitális gazdaságról és a az adóügyről, valamint az elkönyvekről. Én az elkönyvekkel kapcsolatosan egy nyílt kampányt folytattam, illetve arról, hogy ha nem védjük meg, óvjuk meg valamilyen módon a nyilvánosság számára mindenki számára tulajdonképpen a könyvtárakat, akkor csak azok férnek majd hozzá a tudáshoz, akik azt meg tudják fizetni. Tehát az elkönyvekkel kapcsolatosan, kapcsolatos lenne az első kérdésem, a másik pedig a polgárok közötti szolidaritásra vonatkozik, valamint az adóelkerülésre. 15,2 és 25 millió font közé teszik az én választókerületemben az adóelkerülés miatti bevételek veszteségét, Mindezt a pénzt kórházakra, iskolákra lehetne fordítani, illetve azt láthatjuk, hogy sok egyén az Európai Unió egész területén nem fizet megfelelően adót, ennek véget kell vetni. Emellett üdvözlöm a, az adőgy kapcsán a jó gyakorlatra összpontosító platform létrehozását. Úgy gondolom, azonban, hogy a platformnak jelentéstételi kötelezettséget kellene előírni a parlament felé. Ez a platform munkájával kapcsolatos lenne tehát a második kérdése. Köszönöm, köszönjük szépen. András Schwab. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Jelentkeztem bár, de nem volt lehetőségem csatlakozni Styler asszony szavaihoz, aki megköszönte önnek hogy ilyen kiválóan vezette a szakbizottság munkáját, de ma este azt hiszem még lesz rá alkalom, hogy szót ejtsek erről, de azért mégis szerettem volna említést tenni erről itt és a jegyzőkönyv kedvéért. Másodszorban köszönöm Semet a biztos úrnak a beszámolót. Én is csatlakozom ahhoz, amit a biztos úr mondott a kollégáim munkájáról. Őket is hála illeti köszönet illeti, és a néppárt részéről valóban mi is úgy gondoljuk, hogy bizonyos sikereket elkönyvelhetünk, de ön is tudja biztos úr, hogy a választások előtt a polgárok nem elégszenek meg azzal, hogy csak arra tekintsünk vissza, hogy mit értünk el, hanem egy kicsit mérleget kell vonnunk azon a területen is, ahol nem sikerült sikereket elérnünk. Tudom, a választási kampány némileg már elkezdődött, lehet, hogy nem örül annak, hogy utalok a sikertelenségeinkre is, de én, a 2009-es évre, amikor arról beszéltünk, hogy az Európai Unió az adóügy területén mit tehet. Steiner asszony az adóelkerülésről, illetve adócsalásról beszélt, és hát a dohánytermékek területén például, ahol most megszületett ez a nagy irányelv, sajnos nem történt sok minden. A tagállamok továbbra sem hajlandóak európai szinten egységes dohányra kivetett adómértéket meghatározni, ezáltal pedig további adóbevételek lennének generálhatók az összes tagállam számára. Az Európai Bizottság mindig kritikus volt ezzel kapcsolatosan. Szerintem az összes tagállamnak több pénze lenne, hogyha ezt központosítanánk, és ez egy további feladat marad a jövő számára. Ön nekünk képviselőknek mit javasolna? Hogyan tudjuk a következő Európai Bizottságot jobban ösztökélni, valamilyen módon rábírni arra, hogy támogassák a termékekre vonatkozó speciális adók esetén a központosítani az adók beszedését. Köszönöm. Látom, nagyon nagy kihívásokkal szembesül, nagyon húzós kérdéseket tesznek fel. Korea de Campos professzor. Üdvözlöm elnök úr, üdvözlöm biztos úr. Köszönöm, hogy szót kaptam, és csatlakoznék jó magam is a köszönetnyilvánításokhoz, az elnök úrhoz, illetve a biztos úrhoz. Biztos úr, ki szeretném hangsúlyozni az ön képességét ahhoz, hogy megtalálja az megfelelő hangot az emberekkel, akikkel együtt dolgozott. Amikor mi együtt kezdtünk el dolgozni, amikor a szakbizottságon elkezdte a munkát, a a vezényszó az az volt, hogy a belső piac elfáradt. Azt hiszem, hogy ez a fáradtság, ezen túltettük magunkat, és azt hiszem, hogy mindenképpen a biztos úr kiváló munkát végzett. A szakbizottság segítségével talán túltettük magunkat ezen a fáradtságon. Ahogy hallgattam a biztos úr és azoknak a biztosoknak a hozzászólásait, akikkel együtt működünk, nagyon sokszor csak a jéghegy csúcsát ismerjük meg. Ugyanakkor azt láttuk, hogy önök igazán jól szétosztották a feladatokat egy igen összetett világban. Kiválóan működtek operatív szempontból is. Az elején úgy gondoltuk, hogy a dolgok nehezen fognak működni, de szerencsére nem így történt. Nagyon megérintett az a óriási munka, amit önök elvégeztek. Ez nem gondoltam volna 30 évvel ezelőtt, hogy a vámok megszűnésével a mai napon egy olyan biztos lesz, aki azzal foglalkozik, hogy a vám ügyi kérdéseket szabályozza. Nos, úgy látom, hogy ez rávilágít arra, hogy mennyire összetett a helyzet, mennyire más és eltérő valóságokat kell képviselni nemzetközi szintéren is. Nos, Egyértelmű, hogy a jövőben sem Seméta úr, sem jó magam nem leszünk már ebben a parlamentben. Talán Malcolm elmondhatja, hogy ki lesz az ő, ő utóda. Ugyanakkor rá szeretnénk mutatni három dologra. A digitális kereskedelem. Úgy gondolom, hogy ez az olyan iparág, amelyik a legnagyobb, leglátványosabb fejlődésnek fog fejlődésnek lesz a, aki a legnagyobb fejlődése lesz, aztán az áfa jövője nem tudom, hogy mi lesz ezzel, nem tudom, hogy lesz harmonizáció az áfában, az európai tagállamokban, ugyanakkor a következő öt évben foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Optimista vagyok, a kereskedelmi szabályozás harmonizációjával erre nagyon sok időt szántunk, jó, magunk is, és a juri szakbizottság, és valószínűleg a jövőben eh, el fogunk kérni pozitív eredményeket is a harmonizáció során. Ezzel arra akarok rámutatni, hogy az utóbbi öt évnek a munkája ebben a szakbizottságban nem volt hasztalan, nem csak mi látjuk ennek az eredményét, hanem ez egy kiváló háttérmunka, amelyik nagyon sok eh, dolognak a eh, hátterét biztosította. Köszönöm szépen. Most megkérjük a biztos urat, hogy válaszoljon erre a három kérdésre, utána meghallgatunk három újabbat. Mintha az Ekon szakbizottságban lennék ahova ezután a megbeszélés után megyek, de teljesen egyetértek, hogy az adóztatás nagyon fontos volt, és a mandátum során nagy fontosságot tudtunk neki tulajdonítani. Ezért is érdekel engem ez annyira, és önöket is. Ami a digitális gazdaságot illeti, és különösen a, az elektronikus könyvek e, kezelését. Ahogy a bevezetőmben is elmondtam, van egy magas szintű szakértői csoport, amely az ajánlásokat kidolgozza arról, hogy hogyan kell a digitális gazdaságot kezelni, a, annak lehetővé tétele, valamint az adóelkerülés kérdésének kezelése ügyében is mindannyian tudjuk, hogy ezek nagyon súlyos gondok. Ennek a csoportnak a jelentése még a nyári szünet előtt megjelenik. Nagyon várom, várom az ajánlásaikat, kíváncsi vagyok rá. Ami a, az áfa arányok kérdését illeti, a bizottság egyelőre a hatástanulmány eredményét várja. Most értékeljük az áfa arányok, csökkentett áfa arányok rendszerét különféle szempontok alapján. És ennek az értékelésnek az alapján, és nagyon örülök, hogy ez a szakbizottság elkötelezett az, alapos hatástanulmány, hatástanulmány elvégzése iránt, mert ez nagyon fontos, de mielőtt az alapos hatástanulmányban értékeljük a mindenek előnyeit és hátrányait, ez a munka még folyik, és Minden lehetőt próbálunk megtenni, hogy ez a munka még a mandátum vége előtt megjelenjen. Ami az adóelkerülés kérdését illeti, nagyon sok munka folyik ezen a területen is, kezdve a mi cselekvési tervünkkel, az adócsalás, adóelkerülés kérdésében, valamint a konkrét ajánlásokat illetően tagállamok részére a csalás ellenes szabályok bevezetése, visszaélés ellenes szabályok bevezetése, ideértve a jó adóügyi kormányzás platformjának megteremtését is. Hallottam némi kritikát a, a platform összetételét illetően, de az én kollégáim biztosítottak arról, hogy objektív alap, alapon történt a kiválasztás, és a gyakorlati munkában nincs senki sem igazán elfogult, ezen csoport tagjén egyik sem igazán elfogult. Három ülésen vannak már túl, ahol a civil szervezetek képviselői nagyon aktív szerepet vállaltak, bemutatták a véleményüket és ez nagyon jól kiegészítette a jó adőgyi kormányzás platform munkáját, így aztán izgalommal várom, hogy milyen szerepet alakít ki magának a csoport, amely megfigyeli, figyelemmel követi az intézkedések megvalósítását, amelyet a bizottság intézkedés tervébe foglaltak be, valamint azt, hogy a tagállamok miként foglalkoznak általában a csalás visszaélés ellenes szabályokkal. Megvitattuk azt is, hogy az ajánlásokat hogyan lehet megvalósítani a e, adóparadicsomok ellen. A csoport munkája nagyon kedvező, nagyon pozitív. Remélem, hogy ez megválaszolja az ön kérdését. Javasolnunk kell majd ötletek ötleteket számukra, hogy hogyan lehet a problémákkal foglalkozni. Ezt önöktől, önöktől is várjuk, és ez ből a jövőben e, esetleg jogszabályi javaslatok is születhetnek a bizottság előtt. Ami a Dohányadóztatását illeti, valamint a dohánytermékekét, egyetértek azzal, hogy a cigarettacsempészet kérdése súlyos problémát jelent és úgy számolunk, hogy a tagállamaink és az EU költségvetésben 11 milliárd euró évi értékben csempésznek dohányterméket. Múlt évben elfogadtunk egy stratégiát, egy átfogó stratégiát a dohánytermékek csempészése ellen, és ezt a stratégiát elfogadta a tanács is. Most folyik a munka a az ebben tervezett intézkedések megvalósításában. Nagy, nagyon fontos eleme ennek a munkának az úgynevezett FCTC protokoll, a dohányzás, dohánytermékek eh, csempészésével kapcsolatban. Eh, önök is tudják, hogy ez az európai protokoll részét képezi most az a legfontosabb, hogy ratifikáljuk ezt a protokollt, jegyzőkönyvet, és elkezdjük megvalósítani, hiszen világszerte megteremti a lehetőségét, hogy a dohánytermékeket nyomon kövessük, amelyet a dohányügyi irányelvben bevezettünk, de az FCTC protokoll ezeket mindenhol bevezeti a világon. Ezért fontos, hogy az európai Unió lehetővé tegye a protokoll megvalósítását világszerte, de különösen a legfontosabb dohánytermelő központokban, Kínában, az Arab Emirátusokban és más országokban, ahol, ahova nagyon sok cigarettaterméket csempésznek be. Én így látom megvalósíthatónak a mi munkánkat, ami a jövedéki adót illeti dohánytermékekre, ott is javaslatot várunk, valamint a dohányügyi irányelv módosítását, amely fokozanak hatékonyságát, mert az arányok tekintetében, illetve az adó százalékok tekintetében, valamint az átmeneti időszakokat tekintve ez a határt néhány évvel ezelőtt elérték, és 2018 után fog ez lejárni, ezért van még időnk arra, hogy értékeljük, hogy a jövedéki adórendszer hogy működik a gyakorlatokban, de vannak még hiányosságok az irányelvben, amivel szintén foglalkozni szeretnék. Ami pedig De Campos professzor úr megjegyzéseit illeti, egyetértek, az én portfólióm nagyon összetett, és nagyon sok technikai jellegű munka van benne, ahova, amely nagy szakértelmet kíván, de ebben együttműködöm a parlamenttel és tagállamokkal is, és nagyon sok mindent elértünk megbízatásom ideje alatt, Különösen kiváló és gyors munka volt a VAM kódex elfogadása. Elképzelhetetlenek tartottam, hogy egy ilyen komplex dokumentumot ilyen rövid idő alatt sikerül keresztül vinni. Az IPR végrehajtása valóban új környezetet teremt, amely valóban nagyon fontos. Nem akarok még egyszer, még egyszer felsorolni az egész javaslatot, de azt gondolom, hogy most jutottunk el oda, hogy jogszabályi alkotási tekintetben létrejött az a rendszer, amely lehetővé teszi a vámunió hatékony működését. Be kell még fektetnünk a következő lépésekbe, hogy fejlesszük a kormányzást, irányítást, rendszer irányítását, irányítását és még, a mandát, még az időszakom során eh, létrejön a terv erre, és a következő kormányzásnak lehetősége lesz eh, az mi ötleteinket értékelni, valamint a kockázatkezelés. Jelentősen akarjuk fejleszteni a kockázatkezelés módját azért, hogy célzottabb eh, és horizontálisabb lépéseket alkossunk, amivel az információt meg tudjuk osztani a tagállamok között, és, ők is, és mindenki hozzáfér ez a rendszerhez, amit hogyha jól megvalósítanak, akkor a tagállamok jelentős összegeket spórolhatnak meg a vámellenőrzés költségében, és ugyanígy a kereskedők is, hiszen őket kockázat alapján fogják értékelni, nem, nem pedig esetenként. Ez az a munka, amit el kell végeznünk, és véleményem szerint nagyon sok munka kell még elvégezni nemzetközi téren is, mert a kereskedelem könnyítési egyezmény elfogadása után eh, a WTO-ban nagyon fontos lesz, hogy az egyezményt megvalósítsák világszerte, és a mi érdekünk is, hogy ezt átfogóan és alaposan megvalósítsák, hiszen mi vagyunk az a blokk, amely amely nagyon eh, aktívan vesz részt a kereskedelmi tevékenységben, és a mi növekedésünk, fejlődésünk eh, nagyban függ a kereskedelemtől, ezért kell a lehető legtöbb akadályt eltávolítani világszerte a kereskedelem elől. Ezért az önök által említett szempontokat figyelembe véve azt gondolom, hogy a nemzetközi szintéren is fontos munka folyik a WTO kereskedem könnyítési egyezmény megvalósításában. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Van még időnk kérdésekre, de kérem a képviselőket, hogy fogják rövidre, mert a biztos úrnak át kell jutnia, át kell érnie az Ekon szakbizottságba. Mendez, Kreutzmann és Rudolf képviselők jelentkeztek. Ha, ha, ha Kreutzmann nem, akkor Lanin Kreimens ez a három kapszót. Mendez eh, úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos úr, amiért válaszolt az adókkal kapcsolatos kérdésekre, valamint a digitális egységes piacra vonatkozó kérdésekre is. Engem sürgősséggel többször is felhívnak a különböző napilapok, mert egyszerűen már nem versenyképesek. Azt mondják, hogy gyorsabb lépésekre van szükség, miközben mi meg azt mondjuk, hogy hát időre van szükség, tanulmányokat kell készíteni, stb. De hát tudjuk mindannyian, a digitális piac nagyon gyorsan fejlődik, remélem, hogy az ezzel kapcsolatos munkát fel lehet gyorsítani, és nem lesz további két évre szükség egy újabb tanulmány elkészítéséhez, mert lehet, hogy már túl késő lesz. Egy másik kérdés kapcsolódik ahhoz, amit András Schwab is felvetett. Jelen pillanatban egyfajta harc dúl, a, mi a jövedéki adót illeti a kőolajtermékekre a különböző határvidékeken. Különböző családi vállalatok mennek tönkre, mert a holland kormány nagymértékben megemelte a jövedéki adót, és persze nyilván ez az egyik előnye a belső piacnak, hogy egy, a fogyasztók egyszerűen átmennek Belgiumba, Németországba, ott töltik fel, ott tankolnak, és azt látjuk, hogy rengeteg bevételtől esik el maga az állam. És hát nyilván a vállalatok számára sem jó, ez lehet, hogy néhány csődbe is megy. Ezzel gyakorlatilag torzul az egységes piac, nem egységesek a feltételek mindenki számára. Válható-e valamiféle Európai Uniós szabályozás ezen a területen, vagy megvárják, hogy elkészüljön a tanulmány azzal, hogy döntést hozzanak? Az érintettek számára ez egy nagyon sürgős kérdés, szerettem volna felvetni ezt itt ezen a fórumon. Tehát a napilapok, valamint a kőolajtermékekre kivetett jövedéki adó kérdése. Köszönöm. Köszönjük, Jürgen Kreuzmann. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, az eddigi munkáját. Ön is többször elmondta, hogy az IPR-re vonatkozó munka gyümölcsöző, de a legutóbbi viták során számomra az derült ki, hogy a különböző vámhatóságok nem egy szinten helyezkednek el, hogy így fogalmazzak. Vannak olyan tagállamok, ahol a vámhatóságokat megerősítették, és vannak olyanok, ahol gyengítették ők, őket, és a gond az, hogy az Európai Bizottság nem határozhatja meg, hogy egy-egy tagállamban a vámhatóságnál hányan dolgozzanak. Tehetünk-e valamit ezen a téren? Vagy akár lehetne -e egyfajta eszmecserét folytatni a tagállamok között a legjobb gyakorlatokat illetően, hiszen hogyha az IPR e vámügyi végrehajtására vonatkozólag van egy szabályozásunk, viszont a vámhatóságok nem teszik meg a szükséges lépéseket, miközben mégis nagyon fontos lenne ennek a végrehajtása Európa és az európai ipar számára, akkor nem engedhetjük meg, hogy ez a szabályozás nem működjön megfelelően. Köszönjük, köszönjük Corinne Langen. Nos, köszönöm, elnök úr. Biztos úr, én egy egészen más témáról beszélnék, mégpedig az administratív terhekről, főként ami a KKV-kat illeti. Újra és újra hallhatunk arról, hogy egymással összehasonlítható feladatokat teljesen más normákat alkalmazva hajtanak végre, és egészen eltérő administratív terhek mellett Hessenben például van egy vállalat, amelynek kétféle engedélyezés, engedélyeztetést kell végrehajtania. Különböző költségekkel járt mindez, sőt, hát idő és veszteségre is sor került. Ez egy olyan dolog, amely miatt nagyon nagy terhelés hárul a KKV-k számára, miközben elméletileg valamilyen módon egységes szabályokat lehetne teremteni ezen a területen. Hogyan szeretnének a jövőben foglalkozni ezzel a kérdéssel, tehát administratív terhek csökkentése és azonos feladatok hasonlóképpen történő ellátása. Köszönjük. Akkor most meg is adom a szót a biztos úrnak, hogy válaszolhasson, és hogy megtegye záró megjegyzéseit. Ami Mendelsz úr kérdéseit illeti, nagyon örülök, hogy szeretne nekem nagyon erős adógyi jogosultságokat adni, de sajnos a szerződések ezt nem teszik lehetővé, és a különböző adógyi kérdések, amelyeket EU-s szinten szabályoznak, azokra különböző jogszabályok és irányelvek vonatkoznak. Amikor a digitális gazdaságra, digitális piacra vonatkozó tanulmányról beszéltem, máshol is, nem csak a digitális piacra kapcsolatosan tekintjük át a különböző csökkentett százalékokat. A mandátumon végére szeretném ezt a munkát lezárni, azért, hogy megfelelő lépések történjenek mielőbb, de nyilván Nekem mindenképpen oda kell figyelnem a hatályos jogszabályokra, ezeket alkalmazni kell. Amikor a jövedéki adókról beszélünk, akkor tudjuk, hogy a minimum arányok határoz, meghatározottak, a minimum százalékos arányok, és maguk a tagállamok ezen felül pedig saját belátásuk szerint határozzák meg az adókulcsokat. Jelen pillanatban a tanácson belül vita zajlik a ilyen adókra vonatkozó irányelv áttekintése. Itt a százalékos számarányokat is áttekintik, de a tárgyalások rendkívül nehezen haladnak előre, és persze azt is látni kell, hogy egyhangú döntéshozatalra van szükség. Éppen ezért jelen pillanatban nem látom annak a lehetőségét, hogy gyors döntés szülessen mikrofon nélküli hozzászólás a képviselő úr részéről. Igen, de a tagállamok tiszteletben kell, hogy tartsák a e, minimális e, százalékos arányt. Az új tagállamok esetében volt egy átmeneti időszak, de ez az időszak már véget ért. Németország, Luxemburg, illetve mások vonatkozásában ezek mind-mind e, betartják ezt a minimum értéket, amely jogszabályban van lefektetve. Jelen pillanatban tehát jogsz, jogi alapon nem tudjuk semmilyen módon megtámadni az ottani gyakorlatot. Az egyetlen lehetséges lépés, hogy a minimális százalékos arányokról vita folyjon, ez jelenleg folyamatban is van, ahogyan mondtam a tanácsban, de nagyon nehezek a tárgyalások, nagyon nehézkesen haladnak erő, előre. Ami Kreuzmann úr kérdését illeti, valamint az EU-s jogszabályok egységes alkalmazását az adók területén. Ezt a különböző tagállami vámhatóságok vezetői is felvetették. Olyan kérdés ez, amelyet a Vámunió irányításáról szóló menetrend középpontjába szeretnénk helyezni. Én ugyanis azt gondolom, hogy ideális helyzetben a különböző vámrendszer, vámrendszereknek a tagállamokon belül hasonlóképpen kell kinézniük. Igaz, hogy nemzeti szinten menedzselik irányítják őket, de olyan kell, hogy ez legyen, mint amikor az ember bemegy egy bank különböző fiókjaiba. Tehát mindenhol ugyanaz a rendszer működik. Ez lenne a cél. Hosszú távon tehát azt kell megcéloznunk, hogy a vámtérségen belül mindenütt hasonló helyzet uralkodjon. Ez természetesen magába foglalja a legjobb gyakorlatok rossz szóló eszmecserét is. Úgy gondolom, hogy a strukturális alapokhoz kapcsolódó programban is ezt a kérdést előtérbe kell helyezni, és a bizottságban fel kell mérnünk a tagállami kapacitásokat, infrastruktúrát, különösen a keleti határvidék mentén. A strukturális alapokat pedig kiválóan felhasználhatnánk arra, hogy az infrastruktúrális hézagokat betömjük. Azt hiszem, ebbe az irányba kell haladnunk, és teljesen egyetértek önnel persze abban. Hogy el kell érnünk, hogy a vámok minden tagállamban ugyanúgy működjenek. Ami pedig az egyszerűsítést illeti, a mi munkánk során a bizottságon belül mi terjesztettük talán elő a legtöbb javaslatot, ami az adók területén az egyszerűsítést célozza. Az elszámlázásra történt például javaslat, amivel 18 milliárdot takaríthatnánk meg, vagy takaríthatnának meg a vállalatok. Emellett a HÉA hozzáadott érték adóra vonatkozó javaslat, amelyet jelenleg a tanács vitat meg, 15 milliárdos megtakarítást tehetne lehetővé, ha elfogadjuk a vállalatok számára. És emellett további tárgyalások zajlanak más kérdéskörökben, jelentős kérdéskörökben is. Úgy gondolom, hogy ezen kérdések rendkívül fontosak, hiszen ezekkel tovább egyszerűsíthetjük a különböző eljárásokat a vállalatok számára. A munkatársaim együtt dolgoznak a tagállamokkal, együttműködnek azon, dolgozva, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert tovább egyszerűsíteni. Persze látni kell, hogy néha a tagállamok egy kicsit ambiciózusabb szabályokat vezetnek be, mint amit mi EU-s szinten megkövetelünk. Nyilván az ilyen jellegű helyzeteket érdemes lenne elkerülni, de azt hiszem, hogy A jelenlegi munkánk során nagyon fontos előrelépéseket érhetünk el, a még létező akadályokat pedig nyilván le kell bontani, meg kell szüntetni. És ha már ez az utolsó alkalom, hogy felszólaljak itt ma, akkor még egyszer köszönöm jelen szakbizottság összes tagjának a kiváló együttműködést, sok mindent sikerül elérnünk, elérnünk közösen. Úgy gondolom, ezen a területen, amely rendkívüli módon technikai jellegű, de azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy a vámügy rendkívül fontos terület, és hát sokszor nem olyan nyilvánvaló, hogy hogyan is működik ez a rendszer, mert a benne dolgozók nagyon jól végzik a munkájukat, de ha valamiféle probléma jelentkezik ezen a területen, akkor azt azonnal észrevenni, mindenki, azonnal érzékelni mindenki, mennyire is fontosak a vámok az egységes piac szempontjából. Azt hiszem, Sikerült mandátumunk során nagy-nagy előrelépést tennünk ezen a területen. Még egyszer köszönöm a szakbizottság minden tagjának, és köszönöm Malcolm Harbour elnöknek és a kiváló együttműködést, és azt, hogy sikerült megértéssel viseltetnünk egymás iránt, valamint, hogy néha nagyon nehéz helyzetekben, helyzetekben is sikerült mégis kompromisszumra jutnunk. Köszönöm még egyszer. Thank you very much. Thank you very much. Uh, Biztos úrnak nagyon szeretném megköszönni uh, minden képviselő nevében, hogy eljött, és mindenki másnak is, aki a jelentéseken dolgozott. Ahogy önök is, is látják, jelentős lépéseket tettünk, de még mindig nagyon sokat ennivaló. Különösen a vámkódexel és más fontos kérdésekkel, mint Kreuzmann úr támogatása a 2020-as vámprogram, valamint a számlázási kérdések, ezek mind nagyon fontosak, és különösen a AOE kérdésének elősegítése, amely nagyon sokat segíteni fog az export-import kereskedők munkáját, és ezt nekünk nagyon jól sikerült elérnünk, nagyon hatékony volt az együttműködés. Köszönöm az ön személyes részvételét, nagy segítséget jelentett ez nekünk. Hadd mondja, hadd mondja köszönetet az ön nagyon keményen dolgozó szolgálatainak is. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Sok sikert kívánunk következő feladatához, bármi is legyen az, legyen az a bizottságban, vagy már máshol. Köszönöm szépen, hogy sikere vitte ezt a nagyon fontos dossziét. Köszönöm. Okay. I don't know whether we have a camera here. anyway, somebody may record it. It'll be recorded on video. You know. okay. uh, good. Most pedig következő két napi rendi pontunk Azoknak, akik az ülés elején nem voltak itt, elmondtam, hogy nevem Mimicsa biztos nem tud csatlakozni ma hozzánk. Ő is nagyon csalódott emiatt, hiszen fontos jelentésről kellett volna beszámolnia, amiről kapnak önök egy-egy példányt. Így néz ki. Fogyasztói politikáról készült jelentésre van szó. Azt javaslom, hogy fogadjuk most el azt a költségvetési levelet, amelyet Carrera de Campos professzor fog bemutatni, amelyet egyszerű szavazásra foglalunk, fogadunk el, nem népszerinti szavazással, hiszen nem jogszabályi jellegű, de feljegyezzük az eredményeket. Van mindenkinek eh, szavazókártyája, vagy készfeltartásra szavazunk? Kinek van szavazókártyája? Emelje fel a kezét. A legtöbbnek, úgy tűnik. Ezt majd később ellenőrizzük, és akinek nincs, az majd felemeri a eh, kezét. Én is fogok szavazni. Előtte azonban, hogy ne legyen túl nagy a csalódás, mielőtt megkezdjük a szavazás, Mimicsa biztos elküldött egy sajtóközleményt a munkánkról, amelyet szintén megtalálnak a bizottság honlapján, de el is küldjük önöknek. Ezt összefoglalnám önöknek, mert nagyon érdekes a tartalma. Ő azt mondja ebben a közleményben, hogy először is, hogy ennek a szakbizottságnak a munkáját nagyra értékeli Eh, hiszen a fogyasztók érdekének védelme áll a munkák központjá, központjában. Nem volt ez könnyű feladat, de az együttműködés révén az Unió egy, egy, egyetemi stratégiát tudott kialakítani, amely lehetővé tette, hogy kialakul, kialakuljanak fogyasztók biztonságának védelme, jobb, több információt kapjanak, eh, egyértelműbb legyen a védelem, és folyamatosan megvalósítsák a jogok védelmét ebben a változó világban. Jelentésben foglalták össze a fogyasztóvédelmi napi rendet, amely a bizottság ma megjelentetett. Hannes bemutatta ezt a belső piaci szakbizottság tagjainak, ez felhívja figyelmet arra a munkára, amelyet a bizottság, a tagállamok és a parlament, és különösen az IMCO szakbizottság végzett el az európai fogyasztók érdekében. Ezen túl kiváló alapja ez annak, hogy fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozzon az új e, periódusban, e, háztartások gazdasági problémáival, a mindennapi életünk digitalizálásával, és lehetővé teszi a gyengébb fogyasztói kultúráknak, hogy behozzák a lemaradást. Ez csak pár gondolat volt, amit én kiemeltem, és Mimicsa biztosnak elküldöm a üzenetemet az önök nevében, hogy jobbulást kívánunk neki, és elmondjuk neki, hogy megkaptuk a jelentést még akkor is, ha nem tudtunk erről neki kérdéseket feltenni. Következő napi rendi pontunk az, hogy elfogadunk két levelet, a 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésről, valamint annak prioritásáról. Kérem Koreira de Campos professzor urat, hogy mutassa be ezt a levelet, és hogyha a frakcióknak van véleményük, akkor erre van időnk. Utána pedig szavazással elfogadjuk ezt a két levelet. Egyelőre módosítást nem látok beterjezve. Professzor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan. A szöveg, amelyet elküldtem a gazdasági szakbizottsághoz, ott rámutatunk arra, hogy mik az aggájaink, elmagyarázzák az, hogy az egységes piac a kulcsfontosságú a gazdaság és pénzügyi fejlődéshez, ami a kísérleti projekteket illeti, szeretnénk persze, hogy legyen egy egységes piac, és ami szakbizottságunknak már rögtön az elején részt kell venni ezekben. A Europe Travel, a az egy olyan applikációnak a létrehozása, amelyik révén megkaphatunk minden információt a fogyasztói jogokat illetően. Ez határon átnyúló kezdeményezés, és a duzazoknak a jogait hivatott biztosítani. Köszönöm szépen mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a levelnek, és ezt a Költségvetési Szakbizottsághoz küldjük a másik levelet. A leveleknek a szövegét megtalálják elnök az egyik másfél oldal, a másik egy oldal. Meg szeretném köszönni a kollégák részéről érkezett segítséget, és köszönöm szépen az igen értékes módosítókért, amelyeket megpróbáltam beépíteni a levelekbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Antonio. A frakcióknak van-e hozzáfűzni valójuk? Ha nem, akkor szavazzuk meg. Elektronikusan ellenőrizzük a szavazókártyákat. Akinek eh, nincsen kártyája, az em emelje fel a kezét. Két levelet kell elfogadnunk. Az első az IMCO prioritásairól szól a 2015-ös költségvetést illetően. Ki van mellette? Megnyitom a szavazást. 18 mellette, senki nincs ellene, tartózkodás sincs. Megnyitom most a szavazást a kísérleti projektről szóló levéről. Lezárom a szavazást. Megint 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadtuk. Ezt továbbítjuk a 2015-ös költségvetés jelentéstevőjének, és ezzel részét képezi ez majd a végső költségvetési javaslatnak is. Barnier úr, Michel Barnier, 5 óra 10-kor csatlakozik hozzánk, és mivel most negyed öt van, amely az én országomban hagyományosan a idő, úgy most te a szünetet javaslok, és kérem, hogy mindenki térjen vissza 5 órakor pontban, vagy még egy kicsit korábban, hogy Barné urat meghallgathassuk, és azoknak a képviselőknek, akik elmennek Barné úr előadása után, azoknak elmondom, hogy az ülés után koktélra várunk mindenkit. Sajnos sokan Weiler ö, asszony le, vendége éppen most érkeznek meg, de szívesen beszélek velük majd a termen kívül. Do you want me to just welcome them briefly? Okay. Barbara, did you want to just... Kedves Barbara, elmagyarázná a csoportjának a helyzetet? Use the microphone if you like. Mikrofonnal. Geht Yeah. Működik? Jó, nagyszerű. Hát akkor szeretném a látogató csoportomat megkérni, hogy tegyék fel a fülhallgatókat hogy talán ön is mondhatna néhány szót a munkánkról, elnök úr. Persze, persze, semmi gond, amint feltették a főhallgatót. Az egyes csatorna a német, igen. Szeretném üdvözölni Önöket a szakbizottság elnökeként, itt az Európai Parlamentben. Weiler asszony látogatóiként értekeztek ide. Weiler asszony a szakbizottságunk egyik nagyon értékes tagja, Sajnos neve Mimica, fogyasztóvédelmi biztos megbetegedett, ezért most nem, nem tudott eljönni. Ezért most felfüggesztettem angolosan ezt a szakbizottsági ülést, kis teaszünetet tartunk, és 5 óra 10-kor folytatjuk a munkát. Sajnáljuk, hogy most épp megszakadt a munkánk, amikor épp ideértek, de hát sajnos nem rajtunk múlt, ilyen helyzet alakult ki, de persze, hogyha termen kívül szeretnének elbeszélgetni velem, vagy akár Weiler asszonya közösen is, szívesen válaszolunk a kérdéseikre. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm Malcolm, Malcolm Harbour, a konzervatív, a brit konzervatív párt tagja, de nagy szószólója Európának is, főként a belső piacnak. Éppen ezért ebben a szakbizottságban igen nagy támogatottságot is élvezett az elmúlt öt évben keresztül, sőt előtte is. Most hallottátok, a biztos úr később érkezik, nyugodtan nézzetek szét a teremben, normális körülmények között. Nem itt ülésezünk, ez most egy kivétel. Sok különböző teremben dolgozunk, és itt most körben foglalunk helyet, ez egy kivételes dolog tőlem, jobbra ülnek a liberálisok, mellettük a zöldek, egy kicsit össze-vissza, nem úgy, mint Németországban, szép katonás rendben, a tolmácsok még mind itt vannak, ők nem mehettek el teázni. És eh, folytatniuk is kell a munkát nem sokára, amikor megérkezik a biztos. Pános ül Malcolm Harbour mellett, aki a szakbizottságunk titkára, görög, az úr és kiválóan beszél németül, és Mitro, finn kollégánk foglal helyet mellette. Az összes többi kolléga elment, teljesen logikus, mint elmentek tázni, és hátul, a hátulsó sorokban még ül néhány munkatárs. Láthatjátok, hogy hogyan működik a tolmácsolás. Nem tudom, hogy terveznek-e még további tolmács fölkéket beépíteni ide a terembe. Hát, hogyha bővül még az Európai Unió még néhány tagállammal, azt hiszem, itt már nem fér el több tolmácskabin. We do have quite a number of, uh, of interpreters here today. Igen, sok-sok tolmács van itt jelen ma sőt, még horvát tolmácsok is ülnek itt az emeleten, hiszen Mimica úr akár horvátul is beszélhetett volna, tehát ő nem tudott eljönni. Mhm, Azt hiszem, most elmennek, elmehetnek tázni a tolmácsok is. Köszönjük szépen, hogy itt maradtak és segítettek a látogatóinknak. A rendelkezésükre álltak. Ez egyébként az öt éves ciklus végén az utolsó szakbizottsági ülésünk, jogalkotási munkánk lezárult, úgyhogy egy szokatlan napon érkeztek, de lehet, hogy van ebben a napban valami történelmi is, hiszen a szakbizottságunk utolsó ülés ebben az összetételben. Jó, akkor odakint szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm, Melkem.